Mesdames, Messieurs, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Elkezdjük a mai ülést. Eszmecsere lesz a biztos jelöltel Karáde Guchtel. Hogy megkönnyítsem a megértést, angolul folytatom a hozzászólásomat. Kedves kollégák! hivatalosan is megnyitom az eszmecserét a DEVE szakbizottság ülésén. Szeretettel köszöntjük Karel de Gucht biztos jelölt urat, aki 15 évig parlamenti képviselő is volt, európai parlamenti képviselő. 1 óra 45 perc áll, áll rendelkezésünkre. Ezért én mindössze röviden az eljárást fogom felvezetni. Mivel a korábbi fejlesztésügyi biztos lemondott biztosi pozíciójáról, ezért a Devel szakbizottság köteles megszervezni az eszmecserét a következő biztos jelöltel, Karel de Güchtel. A külügyi bizottság és a Nemzetközi kereskedelmi szakbizottság képviselői is részt vesznek ezen az eszmecserén. Ennek az egész eszmecserének a fő célja az, hogy előkészítsük a biztos jelölt személyének Európai Parlament által történő elfogadását. Ez a parlamenti szakbizottság számára is lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék a jelöltet, szakmai tapasztalatát, hátterét, valamint prioritásait. Amennyiben személy elfogadásra kerül, úgy lehetőségünk lesz arra, hogy a bizottság, az Európai Bizottság és a szakbizottság között biztosítsuk az együttműködést. A eszmecsere lehetőséget biztosít arra is, hogy a biztos jövőbeni munkáját értékelni tudjuk, melynek keretein belül prioritásaihoz képest megvizsgáljuk, hogy ténylegesen milyen munkát végez. Ami magát az eljárást illeti, még egyszer hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy hogy fogunk eljárni. Mint már mondottam, 1 óra 15 perc áll rendelkezésünkre Először az egyes politikai csoportok, frakciók véleményét hallgatjuk meg, illetve az ő prioritásaikat a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás területén. Erre 9 perc áll rendelkezésre. Utána meghallgatjuk a biztos jelölt bevezetőjét 15 percben. Aztán utána 9 kérdés-válasz kör következik. 4-5 kérdésenként lesz válaszadásra lehetőség. A kérdések 30-45 másodpercet tesznek ki. Ezekre a kérdésekre 5-6 percben válaszol a biztos jelölt. Harmadik körben az afettes kollégák tesznek, tehetnek fel kérdéseket, a hatodik körben pedig az INTA szakbizottság képviselőnek lesz lehetősége erre. Minden szakbizottságnak egy másfél perc áll rendelkezésre. A biztos jelölt aztán négy percben válaszol a feltett kérdésekre. Kedves kollégák, hadd hangsúlyozzam, hogy nagyon is szigorúnak kell lennünk az idők betartását illetően annak érdekében, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy kérdést tegyen fel a biztos jelöltnek. Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy amint lejárt az idő, úgy lekapcsoljuk a mikrofont, és a következőnek adunk szót. A biztos jelölt záró megjegyzéseivel, amit eh, én magam záró megjegyzéseivel érvégét az ülés 5 órakor. Az eszmecsere után az értékelését a Deve Szakbizottság az Európai Parlament eh, elnöke felé továbbítja, valamint a, a szakbizottsági elnökök eh, konferenciáit is tájékoztatja egy értékelő levél keretein belül. A Deve Szakbizottságnak lesz egy különleges ülés, egy rendkívüli ülése szeptember 3-án az értékelés véglegesítése érdekében. Végezetül a plenáris ülésen kerül a biztos személye elfogadásra szeptember 14 és 17-e között Strasbourgban. Ott lesz lehetőség erről döntést hozni tehát. Első körben most meghallgatjuk az egyes frakciók képviselőinek véleményét és az ő prioritásaikat a humanitárius segélyek és a fejlesztés területén. Guy Mitchell az EPP részéről. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretettel köszöntöm a biztos jelöltet ezen a meghallgatáson. Szeretném elmondani, hogy a nagyon nagy szomorúságot okoz számomra, hogy a fejlődő országok kétszeresen is megfizetik a gazdasági válság árát. A tagállamok 0,7%-os GNI a hozzájárulással próbálják segíteni ezeket az országokat, de ez nem elegendő. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy hogyha a GNI százaléka csökken, akkor a fejlődő országok számára nyújtott segítség is csökken GDP arányában. Nagyon fontos tehát megfelelő segítséget nyújtani, és ezért a 0,7%-os GNI hozzájárulás létfontosságú. A néppárt részéről úgy érezzük, hogy a fejlesztési prioritások mindenképpen nagyon fontos szerepet játszanak, a illetve meg kell őriznünk a partnerországok vállalkozó szellemű fellépését is. A humanitárius fellépések, a átláthatóság, az elszámoltathatóság, a megfelelő irányítás, a felelősségteljes fellépések, illetve a vállalkozó szellem fenntartása, valamint a tulajdonjog megtartása, ez az, amiben hiszünk, úgy érezzük, hogy ez az, amivel talpra állíthatjuk az embereket, a lakosságot, és így véget vethetünk a szegénység, szegénységnek is. Köszönöm szépen. Thank you. Mr. Thies Berman, you have... Thies Berman úr következik, tessék. Köszönöm szépen. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Kimicsennek teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy ez a 0,7%-os érték, ez ténylegesen mindössze minimum, ez egy alapértéket Hát, Úgy gondolom, hogy Kerev de Gücht mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében az elkövetkezendő hónapokban, hogy a tagállamok legalább ezt az ígéretüket megtartsák. A pénzügyi és a gazdasági válság és ugye kérdéseket vesz, vett fel, de ezeket, ezt az ígéretet meg kell tartanunk, ugyanez vonatkozik a, a klímaváltozás elleni harcra is. Másfél évvel ezelőtt ugye minden arról szólt, minden a klímaváltozásról szólt, most a pénzügyi gazdasági válságról van szó, azonban fontos, hogy felvegyük a harcot a klímaváltozással, és a fejlődő országokban ennek finanszírozása egyáltalán nem biztosított. A kérdésünk az, hogy mit tesz ön ezügyben, a szociáldemokrata frakció számára ez nagyon fontos kérdés. Éva Zsoli asszony felelős a Ginával megkötendő halászati megállapodásért. Fontos, hogy biztosítsuk a gíneai halászok érdekeit is, ez ugyanis eddig nem került biztosításra, valamint a környezeti hatásokra is oda kell figyelnünk. Megfelelő energiát és súlyt kell, hogy kapjon az egész végezetül. A fejlesztési együttműködési biztosi szerepről van szó, ugye amennyiben a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Egy újságban nyilatkozott ezzel kapcsolatban, ahol őszintén elmondta a véleményét, elmondta azt is, hogy nem kell, hogy külön véleményt képviseljen ez a külügyi biztos szerepétől. lenne, ha e- ezzel kapcsolatban pár szót tudna még szólni. Külpolitika és fejlesztési politika természetesen valamennyire összefügg, azonban a fejlesztési politika a szegény országokat, a fejlődő országokat kell, hogy képviselje. Itt nem az Európai Unió érdekeiről van szó. Az Európai Unió érdekeit a külügyi politika képviseli, a külpolitika képviseli. Koherenciára mindenképpen szükség van, ez világos. A fejlesztési politika függetlenségét azonban biztosítani kell független intézményekkel, független főigazgatósággal. Thank, you. Köszönöm szépen, Ramen úr. Sárgerenc úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. de Gucht az úr eh, Louis Michel urat követi. Én szeretnék fejet hajtani Louis Michel öt évvel biztosi munkája mellett. Az eljövendő biztostól, jó, igen, tapsoljanak nyugodtan Louis Michel tiszteletére. Mindenesetre az új jövőbeli biztostól azt várjuk, amit a fejlesztés minden más szereplőjétől. Tehát, hogy koherencia lesz, komplementaritás, tehát kiegészítik a tevékenységek egymást. És ön két fontos ágazatot fed le, ez az humanitárius segély és a fejlesztés. A humanitárius segély mi szinte mindenütt egy kudarcra ad választ tehát az önilletékességébe bele tartozik a fejlesztés is. Ez lehet, hogy nem annyira látványos, de itt minden szereplőt segíthetnek. Nos, megvan a bizottság, 27 tagállam van, és 28 olyan szereplő, aki közvetlenül részt vesz a fejlesztési együttműködésben. Remélem, hogy minden segítséget megkap, hogy a feladatát elláthassa. Ez a feladat a Párizsi nyilatkozat, a kotonói egyezmény és a gazdasági partnerségi egyezményeknek a konklúziói, ideiglenes konklúziói mind keretet adnak a munkájának. Tehát öntől azt várjuk, hogy azok, akik csak fekete képet, sötét képet festenek a fejlesztésről, azokat megcáfolja, és hogy ön valóban valós fejlesztést fog létrehozni. Köszönöm. What Stays, you have the floor. What days? adom át a szót. Voorzitter, uh, ik zou uh, eh, Karl Hucht... Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkben, Karel Hüchtöt, üdvözlöm őt újra körünkben. jó páran tudjuk, hogy milyen fontos ez az egész téma. Nagyon sokan sokat tesznek ez ügyben a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás területén. Az én kérdésem az lenne, hogy meg tudja erősíteni, hogy fejlesztés és humanitárius segítségnyújtási biztosít pozíció önnek csak egy átmeneti hely, tehát egy ugródeszka amelynek segítségével egy másik pozícióba kíván majd átkerülni. Tehát ezt meg tudja erősíteni, vagy nem, vagy megkívánja tehát tartani ezt a pozíciót. Három prioritásunk van nekünk a zöldek részéről. Első körben a gazdasági partnerségi megállapodások, másodszorban olyan tárgyalásokról beszélek, amelyeket az Európai Unió talán egy kicsit lekezelen folytat a nagyon szegény országokkal, harmadsorban pedig a kopenhágai éghajlatügyi konferencia előkészítése, hiszen ezek a témák ugye szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Világos az, hogy a klímaváltozás nagyon sok halálesettel jár, együtt 300 ezer halott, 325 millió embernek került veszélybe a megélhetése. A kérdésem az, hogy mit tesz ön, mint fejlesztési biztos e tekintetben. Végezetül a pénzügyi válság ról tudjuk, hogy különösen nagy mértékben érinti a szegény országokat. Mit kíván tenni ez ügyben? hogy kívánja felhasználni az eszközöket. Elnök, Deva úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon is időszerű uh, a biztos új állásának betöltése. Az előző biztos uh, Louis Michel, aki szintén itt van körünkben, nagyon-nagyon hatékony munkát végzett a fejlődő országok támogatásában. Gratulálunk neki. Az európai uh, konzervatívok és reformisták mindenképpen szeretnék megőrizni az előző parlament időszakban kialakított prioritásokat. Először is a szegénységet kívánjuk visszaszorítani, és megpróbáljuk a, az adófizetők pénzét megfelelően felhasználni a lehetőleg maximálisabb módon. Az emberi méltóságot kívánjuk megőrizni minden személy számára a fejlődő országban is. A Mindenki számára kedvező kereskedelem nagyon fontos részét képezi az Európai Unió stabilitásának, így fontos, hogy a torzító tényezőket megpróbáljuk visszaszorítani. Másodszorban demokratikusan megválasztott kormányra van szükség, megfelelő választások alapján felelt kormányra, ahol a jogállam jogállamiságot megtartják illetve deregulációra van szükség. Ezek azok a fejlesztési politikák, amelyek keretében megfelelő eredményeket érhetünk el. A fejlődő országoknak segítséget kell nyújtani jogi tanácsadásban, illetve a irányításban is. Az agyelszívás is egy rendkívül fontos probléma. A fejlődő országok nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a fontos gondolkodókat elveszítsék. Így a migrációra is nagyon fontos figyelmet kell szánni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mr. Deva. Mr. Köszönöm szépen, Deva úr, Gabriel Zimmer asszony. Köszönöm szépen. Általánosságban véve az Európai Unió és a déli országok kapcsolata újra orientálódni látszik. Az Európai Unió az egyik legnagyobb adományozó segítségnyújtó a világon, azonban a globális problémák egy jó részét is mi okozzuk, és globális szinten a legszegényebb országokat ugye ez különösen negatívan érinti. E tekintetben az érdekelne, hogy akkor is, hogyha ön esetlegesen csak egy átmeneti ideig tölti be ezt a biztosi pozíciót, Nos, tehát, hogy az eddigi hagyományos fejlesztési politikát hogy kívánja megváltoztatni, hogy kíván gondoskodni arról, hogy fenntartható fejlesztési politika legyen a déli országok és a, a Unió országai között, mint ugye a déli országok között ez hogy változzon meg, tehát hogy ne csak egy adok-kapok legyen, hanem valamilyen más alapokra helyezzük ezt az együttműködést. a milleniumi fejlesztési célok megvalósításának érdekében mit kíván tenni? Továbbá, hogy kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Afrika hangja a G20-ak keretein belül is hallható legyen? mikor érjük el azt tehát ön szerint, hogy Afrika nélkül ne a, a nagyok asztalhoz? Thank you. And... Köszönöm szépen. Most pedig a biztos jelölt kap szót. 15 minutes. 15 percre. Elnök asszony, tisztelt képviselők! öröm számomra, hogy itt lehetek a fejlesztési és a humanitárius segélyezés biztosaként az Európai Parlamentben. Ahogyan önök is tudják, egy 14 évet töltöttem ebben az intézményben, politikai karrieremből. Így aztán én vagyok az, aki leginkább értékelni tudja az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepét abban, hogy az Európai Uniós döntéshozatali folyamatát felelősségteljesebbé és demokratikusabbá tehetjük. Büszkén mondom azt is, hogy az Európai Parlament ellenőrzési kapacitásához nagymértékben hozzájárultam, Segítettem abban is, hogy fölálljon az a folyamat, amelyet meghallgatási folyamatnak nevezünk, amely keretében az Európai Parlament értékeli a biztos jelölt Európai Unió iránti elkötelezettségét, illetve általános kompetenciáját, és így kerül majd a biztos jelölt a kollégium elé. Parlamenti képviselőként kezdtem a karrierem, majd a tanácshoz kerültem át egyik tagállam minisztereként, és nagyon remélem, hogy most az európai karrierem csúcsaként, biztosként dolgozhatom tovább, és remélem támogatják majd a ilyen jellegű programomat. Barozó biztos úr, a Louis Michel, Barozó elnök úr, Louis Michel biztos úr tárcáját adta át nekem, és ezúttal szeretnék tisztelettel adózni Louis Michel biztos úr munkájának. Nagyon remélem, hogy tovább tudom majd vinni az ő programját, és kialakítani a teljes körű programot a fejlesztés és humanitárius politika terén az Ákácsi országokkal való kapcsolatban is. Folytatni kívánom az eddig kialakított keretet, a politikai konszenzust, illetve a szakpolitikák területén is folytatni kívánom az eddigi megadott irányvonalat. Elkötelezett vagyok az eddigi célkitűzések iránt, és folytatni kívánom a következő pár hónapban ezek megvalósítását. Ezáltal nagyon remélem, hogy más hosszú távú politikai opciókat ugyanígy nyitva hagyok, Ezeket esetleg a következő kollégium fogja majd körvonalazni. A pozíció betöltésében úgy gondolom, hogy megvan a megfelelő képzettségem, és az Európai Unió szolgálatában maradhatok a fejlődési politika, illetve a humanitárius segítségnyújtás területén továbbra is. Parlamenti, európai parlamenti képviselőként az AKC Európai Unió tanácsadó közgyűlésének tagja voltam, aktív tagja voltam, most pedig az AKC EU vegyes parlamenti közgyűlésnek a tagja vagyok. Továbbá belga külügyminiszterként részem volt rálátni nagyon fontos olyan kérdésekre, amelyek alapkövét jelentik a fejlődő és a fejlődő országok közötti kapcsolatnak. Tisztelt parlamenti képviselők, sok feladat áll előttünk. Először is a gazdasági és pénzügyi válság. Ez most a fejlődő országokat sújtja elsősorban, és ezért segítenünk kell nekik, mert nem engedhetjük meg, hogy szociális és politikai instabilitás legyen a világban a e, Pittsburghi G20-as e, csúcs találkozón három hét múlva nagyon fontos e, feladatunk lesz, hogy át, megvizsgáljuk az áprilisi kötelezettségvállalásainkat. Én is a Pittsburghi találkozó előkészítésében részt veszek azért, hogy a G20-as vezetőinek a szellemében mindent megtegyünk. Reméljük, hogy sikerül egy ambiciózus kopenhágai megállapodásra jutni decemberben. A pénzügyi kérdések nagyon fontos részét képzik ennek a megállapodásnak, és megpróbáljuk a fejlesztési dimenziót is teljességében belevenni ebbe a vitába. A fejlesztési politikának megvannak a saját kihívásai is. Azt hiszem, eh, hogy például hatékonyan és átláthatóan kell a segélyezést eh, véghez vinni azért, hogy megfeleljünk a milleniumi célkitűzéseknek. Novemberben eh, az Európai Unió nak tennie kell, hogy 2000 2010-ben, 10 előtt megtegyen mindent azért, hogy 2010-től eh, kezdve hatékony legyen a segélyezés. Eh, ugyanakkor az Európai Unió számára eh, fennáll a veszély, hogy nem tudja a kötelezettségeit teljesíteni, ugyanakkor ezek a segélyezési csomagok kisebbek lennek a költségvetési korlátozások miatt. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a partner a tagállamokkal együtt a saját érdekünkben is cselekszünk. E, az én e, elődöm azt mondta, hogy amit nem tudunk szolidaritásból megtenni, azt legalább érdekből tegyük meg. Én is e, csatlakozom ehhez a véleményhez. Amikor a források csökkennek minden területen, akkor nagyon fontos, hogy hatékonyan használjuk fel őket. Ezért Két évvel ezelőtt a tanács elfogadott egy munkamegosztást, de ezt csak részlegesen tudták véghez vinni eddig szándékomban áll, hogy újabb lökést adjak ezeknek a feladatoknak az elkövetkezendő hónapokban. A bizottság minden területen vezető szerepet játszott, és továbbra is ezt a szerepet fogja játszani. Nyilvánvalóan számítok az Európai Parlamentnek, tehát önöknek a támogatására, azért, hogy a tagállamokra nyomást gyakorolhassunk. Ugyanilyen szellemben remélem, hogy a fejlesztési politikák koherenciáját is előre vihetjük. A gazdasági válság és az éghajlatváltozás még fontosabbá teszi, hogy egyre következetesebben végezzük a munkánkat. Én szeretnék gyorsan lépni ezen a területeken, és nem csak jó szándékról biztosítani mindenkit. Ezért szeretnék egy mélyre menő vitát foglalkodni, folytatni a fejlesztési fejlesztési miniszterekkel novemberben. Azért, hogy a hatékonyság növekedjen, a fejlődő országoknak saját maguknak is meg kell tenni a saját feladatukat, és pedig az irányításon kell javítani és ezt késélnie kell az átláthatóságnak is. Mi vagyunk az adományozók, tehát a fő feladatunk az, hogy segítsünk a partnereinket. A bizottság is támogatja ezt a megközelítést, és pedig egy általános politikai párbeszéd és ágazati párbeszéden keresztül azért, hogy a jó teljesítményeket is jutalmazzuk. Az év végén áttekintjük az összes országstratégiát, energiát azért, hogy az új helyzethez igazítsuk őket. Ez lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a kötelezettségvállalásokat áttekintsük, és megnézzük, hogy az AKC országok mennyire valósították meg őket földrajzi szempontból vigyázó szemeimet az olyan régiókra és országokra vetem, eh, ahol nagyon törékeny a helyzet, ahol a választási folyamatok nehezek, ilyen például az Elefántcsontpart, Guinea, Niger eh, és a nagy tavak vidéke, Madagaszkár és Afrika szarva és Zimbabwe, de Fidzsi is és Kuba is. Tehát szeretnék aktívan közbe lépni azért, hogy a szexuális erőszakot, a nők elleni szexuális erőszakot, és az ásványok illegális kereskedelmét korlátozzuk, hiszen ezek szörnyű jelenségek. Végül pedig az Európai Unió Afrika miniszteri trojka októberben megvizsgálja majd a félidős állomásán, hogy a közös stratégiát hogyan valósítottuk meg, amelyet 2007 Lisszabonában állítottunk föl egyre több politikai löketet kell adni ezeknek az országoknak, azért, hogy minden afrikai és európai ország mobilizálja, mozgósítsa magát. Ez előkészíti majd a területet a legközelebbi Afrika EU 2010-es csúcsra. Tisztelt képviselők! Röviden hadd szóljak pár szót a humanitárius segélyekkel kapcsolatban is, hiszen a humanitárius segélyek is portfólióm egy fontos részét jelentik. Itt is erőteljes politikai örökséget veszek át a 2007-es program keretein belül. Az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszott ezen első humanitárius politikai nyilatkozat kidolgozása területén. Remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni a e témában. Az Európai Parlament jövőbeni jelentéstevője valószínűleg nagyon nagy szerepet játszik ebben. Három fontos témát hadd nevezzek meg a következő hónapokra nézve. Az egyik a humanitárius segélyek jövőben nézve. 2080 122 humanitárius dolgozó vesztette életét. Nagyon fontos az, hogy az konkrét missziókat humanitárius missziónak minősítsük, és ezt biztosítsuk ezt a területet a geopolitikai viszonyoktól függetlenül. Nemzetközi humanitárius jogot kell kialakítatni, és ezt be is kell tartatni. Továbbá a humanitárius segélyekre fordítható eszközök is csökkennek, azonban a szükség erre nagyon nagy egyre több természeti katasztrófa van, az elmúlt tíz évben megháromszorozódott ezek száma. Az elkövetkezendő hónapokban a többi más adományozóval kívánok együttműködni a különböző programok keretein belül jó gyakorlatok cseréjével annak érdekében, hogy hatékonyabb lehessen, hatékonyabbak lehessenek a programok. Továbbá a más eszközök és a humanitárius eszközök, mint például a polgári védelmi vagy katasztrófavédelmi eszközök közötti összhangot meg kell teremteni. Sokat tudtunk előrelépni ezen a területen, de nem eleget. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, a rendelkezésre álló időben hadd szóljak pár szót azokról a témákról, amelyek mi fontos szerepet játszanak. A kérdések valószínűleg, tehát a kérdésekre valószínűleg részletekbe tudok menni majd a, a válaszadás területén. Ahogy már megemlítettem a bevezetőmben, remélem, hogy a múltamból hozom azokat a képességeket és készségeket, amelyek szükségesek ehhez a munkához. Remélem, hogy számítatok az támogatására, és köszönöm szépen. Thank you, <clears throat> Mr. De Gucht. We will now take questions. Köszönöm szépen, most a képviselői kérdések következnek. 30 másodpercet kapnak a kérdésre a képviselők. Blokkokat állítunk össze, 4-5 kérdéses blokkokat. Minden kérdés kérdés csoport után a biztos válasza következik. 5-6 percet biztosítunk a számára a válaszadásra.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 15 percet kapott tekist óra a válaszadásra, azonban csak 12-t használt fel. Pár kérdést már megválaszolt, pár kérdést azonban még nem. Gondolok itt Teguen kolléga kérdésére, aki konkrét, konkrét kérdést tett fel. Továbbá én is kérdeztem egy konkrétat, hogy most két vagy három hónapig kíván-e fejlesztésügyi biztos maradni, tehát ilyen rövid ideig, vagy pedig ö, igyekszik majd a következő bizottság ideje alatt is megtartani ezt a portfóliót. Thank you, Mr. Stess. Köszönöm szépen, Stess úr, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy ez egy bevezető előadás volt erre mindenkinek lehetősége nyílt. A biztos jelölt válaszolni fog majd a feltett kérdésekre, majd az első kérdéskört követően, tehát akkor folytassuk a meghallgatást. El Svensson úrnak adom át a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy a korrupció körülvesz bennünket, mint kétoldalú kapcsolatokban, illetve az Európai Uniós fejlesztési programokban is. Milyen konkrét lépéseket tervez de Gucht úr, tehát milyen konkrét lépéseket ö, kíván tenni a korrupció leküzdésére. Ez rendkívül fontos, rendkívül fontos a támogatások megfelelő folyosítása szempontjából. From uh, Mr. Enrique Guerrero Salaman kérdése következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. De Huchtúrat szeretettel üdvözöljük. A gazdasági és pénzügyi válság hatása a különböző országokban nagyon jelentős, de a fejlődő országok számára katasztrofális a gazdasági fejlődés és a munkák, munkahelyek szempontjából a nyersanyagok szempontjából, a külföldi befektetések szempontjából, beruházások szempontjából. De ugyanakkor sok ö, ö, ország ezt arra használja fel, hogy protekcionizmust vezessen be, ez pedig még nagyobb szegénység, szegénységet fog okozni. Ezért teszem fel azt a kérdést, hogy ön, biztos úr, ö, hogy fogja leállítani ezeket a protekcionista intézkedéseket, amelyeket a kevésbé fejlett országokkal szemben alkalmaznak? I give the floor to... Most pedig Sár Görönc kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretném de úrtól azt a kérdést feltenni, hogy Kína expanzív politikai Afrikája szempontjából ez hat, pozitív vagy negatív hatást gyakorol a fekete afrikai szegénységgel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Kína afrikai kapcsolataival, csak azt a feltételt támasztja, hogy Tajvannal ne tartsanak kapcsolatot. Tehát a bizottság az európai politikát hogyan fogalmazza meg ebben a kérdésben? Thank you. Köszönöm, hogy az elnök. Katrin asszony kapja meg a szót a gazdasági és pénzügyi válság elsősorban a fejlődő országokat sújtja, és a jelenlegi intézkedések nem teszik lehetővé a szegénység csökkentését, és megvédeni a szegényeket a válság következményeitől, attól a válságtól, amelyet mi okoztunk. Tehát a bizottság hogy gondolja megjavítani ezt a kérdést. És utána szeretnék választ kapni arra a kérdésre, amelyet Bart Stars tett fel, hogy ön meddig akar fejlesztési biztos lenni. Merci. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó öt percben. Dank uh mevrouw de voorzitter. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen elnök asszony. Eh, ophangen, om te beginnen met de vraag van meneer Sven. Nos, először is Svensson úr kérdése a korrupciót illetően. Külügyminiszterként elsősorban arra koncentráltam, hogy hogy lehet intenzíven harcolni a korrupció ellen de azt hiszem, hogy az ok, egyik legfőbb okát kell megvizsgálni ezen a területen, hiszen a, a jövedelemszerzésnek az alternatívái nagyon kevesen vannak. Tehát azt hiszem, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszhat ezen a területen, és pedig úgy, hogy a humanitárius és fejlesztési segélyeket nagyon koncentráltan, célzottan használja fel. A fejlesztési alapokkal a fejlődő országoknak a jó kormányzását kell ösztönözni. És össze lehet kapcsolni ezt a fajta segélyezést a pénzügyi ellenérzéssel és a jó pénzügyi ellenőrzés az előfeltétele lesz ezeknek a segélyezéseknek. És nyilván a technikai segélynyújtás is, is együtt kell járjon ezekkel. És a fejlesztési projektekben sem, sem szabad megengedni a korrupciót. Aztán Guerrero úrnak a kérdése a protekcionizmussal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy fontos, hogy az oka annak, hogy nem sikerült befejezni sikeresen a dohai tárgyaláskört, az, hogy ugyan volt szolidaritás a harmadik világgal, tehát voltak olyan országok, amelyek szolidaritást mutattak, de a legszegényebb országokkal kapcsolatban mégsem ez volt a helyzet. A protekcionizmus egymagában is nagyon veszélyes, de szükség van arra, hogy a fejlődő országokat emancipáljuk azért, hogy a saját kereskedelmüket folytathassák. Tehát a kereskedelemnek a segélyezése nagyon fontos feladat. Tehát megfelelő válaszokat kell adni a kihívásokra a regionális piacon. A protekcionizmus megszent, meg, ö, ö, szüntetése nem elég. Nos, a következő kérdés nagyon érdekes, ugyanis nem szabad egy oldalon negatívan te, tekinteni csak a kérdést. Tehát Kína jelentős összegeket tud a fejlesztésre fordítani Afrikában, ugyanakkor nemzetközi, szigorú keretekre van szükség. És nyilvánvalóan Kínának ezeket a kereteket tiszteletben kell tartani. Ez pedig akkor egy súlyos probléma. Rövid távon én úgy látom, hogy a legnagyobb probléma a kínaiak közbelépését illetően, hogy mi hogyan reagálunk. Több helyzetben is azt láttam, hogy mivel Kína aktívan részt akart venni egy országban, akkor megváltozott az országgal való viszony is. Tehát szinte hidegháború alakult ki, és bizonyos afrikai országok úgy látták, hogy stratégiai érdekükben áll ez. Tehát nem csak Kínát kell újjal mutogatni, hanem magunkat is meg kell vizsgálni a tükörben. Grez asszony. Tudok Stász úr kérdésére válaszolni. Engem fejlesztési biztosnak jelöltek, és nem tudom, hogy Stász úr milyen érveket hozhatna fel, hogy az öt évi munkám alatt nem végeztem volna el a feladatomat. Nyilvánvalóan érdekel a fejlesztési kérdés, és ezért vagyok éppen ma itt. Thank you. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig megkezdjük a kérdések második fordulóját, a második kört. Először is A Társult Bizottságnak adom meg a szót a külügyi bizottság részéről. Elnézést, mondja az elnökasszony. Kicsit előre ugrottam. Először Néri Déva úrnak adom át a szót. I thought you might have forgotten me in, in the rush. Tisztelt elnök asszony, azt hittem, hogy megfeledkezett rólam itt a nagy rohanásban. Szeretném üdvözölni a biztos jelöltet, akinek nagyon fontos feladata van. Az Európai Unió munkáját közelíteni kell a lakossághoz. És azt hiszem, hogy az ön területe erre a legalkalmasabb, hiszen az emberek általában pozitívan fogadják a munkánkat, nincs ellenállás ebben a tekintetben. Ebben a kontextusban szeretném felvetni a Lisszaboni szerződés kérdését, ugye, amelyet támogatok, és ezen szerződésben is arról beszélünk, hogy közelíteni kell az Európai Uniót az emberekhez. Ebben a kérdésben azonban itt egy meglepő gondolatot mondott. Azt mondta, hogy az alkotmányos szerződésnek az volt a célja, hogy olvashatóbb legyen, a Lisszaboni szerződés viszont olvashatatlan, ez volt a célja nem világos, nem egyértelmű. Hát, hogyha így fogalmazott, akkor uh, hogyan kívánja közelíteni az Európai Uniót az emberekhez? Thank you. Nem mondja az elnök asszony, és most pedig megadom a szót Gabriele Zime asszonynak. Wir haben in der letzten Legislaturperiode als Ausschuss und auch als Fraktionen jogalkodási időszak alatt ez a bizottság és a frakciók a milleniumi fejlesztési céloknak a megvalósítását gyakran vizsgálta. Mindannyian tudjuk, hogy ez még csak egy jövőbeli álom, hogy elérjük ezeket a célokat. Szeretném tudni, hogy milyen eszközei vannak az EU-nak. Tudom, hogy nem megfelelően használták fel eddig ezeket az eszközöket. Tehát az Európai e, Beruházási Banknak megvan-e a tagállamoktól a megfelelő politikai hatáskör a tagállamoktól, azért, hogy valóban hatékonyan e, vessük be az e, eszközöket, és elérjük a célokat. Thank you. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. A következő frakciónak adom meg a szót. Európai Szabadság és Demokrácia frakciója, de Frank Fenheke úr. úri a szó. Voorzitter, meneer de Gucht, een Europees commissaris moet zelf boven elke... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az európai biztosnak mindenképpen el kell kerülni a korrupció rémét, azonban a Fortis bankválság keretében önt is azzal vádolták, hogy hazudott. Azt mondta, hogy semmilyen kapcsolatban nem állt a bankkal egy bizonyos időszakban, mégis ennek az ellenkezőjére derült fény, a bank igazgatójával telefonbeszélgetést folytatott ebben a megadott időszakban. a részvények nagy része akkor gazdát cserélt, és itt ugye a hitelesség kérdése merül föl. Nem megfelelő tehát az, hogy ön egy olyan pozíciót töltsön be, amelyhez a korrupció nem férhet hozzá. Eh, biztos úr, önné a szó. Um, Mr. Mr. Deva, um, I think... Deva úr, azt hiszem, hogy tudom, hogy milyen interjúról beszél itt, bár eh, nincs itt kézben. Eh, eh, én azt akartam mondani, hogy az alkotmányos szerződést olvashatóvá akartuk tenni, tehát hogy az emberek értsék. Eh, abból a feltételezésből indultunk ki, hogy ha érthetően van megfogalmazva, akkor az emberek olvasni fogják és megértik. Eh, ugyanakkor az történt, hogy az emberek eh, nem olvasták el, és épp ezért azt mondták, hogy nem, egy szót se értenek belőle. Igaz, hogy amikor arról beszéltünk, hogy hogyan lehet az alkotmányos szerződésnek a hiányosságait kikerülni és megváltoztatni, akkor én egy változást láttam hallottam az Európai Tanácsban, afelé mozdultak el, hogy valami technikailag korrekt dolgot hozzanak létre, de ugyanakkor nagyon bonyolultá tették azért, hogy igazi vitát ne lehessen róla folytatni. Tehát szerintem ez egy szándékos tanácsi hozzáállás volt. És ezért kritizáltam ezt de ez tény, hogy ez történt az Európai Tanácsban, ugyanis nem vált be a nyitott ajtók politikája az alkotmányos szerződéssel kapcsolatban. Hát most majd meglátjuk néhány héten belül, hogy megtaláljuk-e a megfelelő választ ezekre a problémákra. Vanekke úr, meglepett volna, hogyha ön e- engem megfelelőnek tartott volna erre a pozícióra e, hogyha annak talált volna, akkor vagy velem, vagy önnel lett volna valami baj. Tehát e, megnyugtat, hogy nem talál megfelelőnek erre a posztra, és épp ezért nem is izgat annyira. És az sem lett lepett volna meg, hogyha ön igazat szólt volna, amikor feltette a kérdését. Nos, Fenhecke úr, hogyha megvizsgálja az anyagot, talán nem tette meg, láthatja benne, hogy én a, az irodának az igazgatójával beszéltem, nem pedig a bank igazgatójával. Tehát egyáltalán nem volt szó értékesítésről, hanem a Genti bíróság vizsgálta meg ezt a kérdést, és Heimens úr vizsgálta meg az én anyagomat, és azt találta benne, hogy én nem követtem el semmiféle hibát vagy korrupciót. Az Európai Beruházási Bank most már partnerünk, hiszen az AKC országokban a beruházási eszközt ők irányították. És a, az Európai Bizottság létrehozta az infrastruktúrás tröszt alapot. És ezt a fejlesztési eszközt is irányítják, és mi további gazdasági, egészségügyi infrastruktúrát szeretnénk létrehozni. Ugyanakkor az Európai Beruházási Bank forrásai korlátozottak, és már el is értük a végső határát. Tehát a tagállamoknak növelni kell a beruházási banknak a tartalékait. Azért, hogy további kölcsönöket nyújthassunk. És ez egy nagyon sürgős kérdés, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy lehet-e egy ilyen megoldás az Európai Beruházási Bankot illetően. Tehát, hogy a Bretton woods intézményektől kicsit különbözőbb legyen, mert egyelőre azoknak a másolata. Tehát épp ezért nagyobb felelősségi kert kell, kört kell neki biztosítani, és akkor talán további segélyeket tud biztosítani. Köszönöm szépen. Most a társult szakbizottságoknak adok szót. Először Fiorello Pravera úrnak 45 másodpercre a külügyi bizottság részéről. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr! Február 18-án a gázai humanitárius helyzetről elfogadtak egy álláspontot, amely a károk részletezését kívánta, és mélységében elemzését a gázai lakosságnak az igényeit illetően azért, hogy a rekonstrukciós, újjáépítési folyamat elindulhasson. 430 millió eurót finanszíroztak 2008-ban, és 280 milliót szeretnének az idei évben, és Sármelségben is további összegeket szeretnének erre fordítani. Szeretnénk épp ezért tudni, hogy az értékelési jelentésben mit állapítottak meg, és hogy az Európai Parlamenttel az elnök leállította a hozzászólót. A következő hozzászólónk Heide Hortela asszony, az Emberi Jogi Albizottság részéről. 45 másodperc kérem, tartsa tiszteletben az időt. Igen, köszönöm, minden történetet megteszek ennek érdekében. Több kötelezettségünk van a az európai fejlesztési politikai területen emberi jogi szempontból. A kérdésem az lenne, hogy hogy kívánja biztosítani a biztos jelölt úr azt, hogy az emberi jogi alapú megközelítés kapjon elsőbséget? Hogy kívánja biztosítani azt, hogy a végrehajtási időszakban, mint például a közvetlen közlekedési támogatás vonatkozásában ez megtörténjen? Az emberi jogi alapú megközelítés nagyon fontos az EU külkapcsolatai szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök. De Gucht úrnak adom meg a szót három percre, három-négy percre. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, wat betreft eh, Köszönöm szépen. Ami a gázai vezetet illeti, úgy gondolom, hogy ez ténylegesen hatalmas humanitárius kihívást jelent. Megemlítettek egy vizsgálatot, amely bizonyos dolgokat felderített a gázai helyzet ismeretes cisziordániában is tudjuk, hogy mi a helyzet. A nemzetközi közösség, különösen az Európai Unió itt hatalmas problémával áll szemben. Izrael nem igazán veszi ki a részét a humanitárius segítségnyújtás területén a munkából, és igyekszik itt tulajdonképpen akadályozni a dolgokat. Az Európai Unió részéről ugye amellett emeltük fel a hangunkat, hogy a határátkelőket így nyissák meg, nem csak a gázai övezetbe jelenleg beáramló áruk vonatkozásában, hanem még a lista kibővítésére is szükség lenne. Most ugye nagyon korlátozott ez az egész, csak a humanitárius segélyekről beszélünk, nem szólunk most más életfontosságú dolgokról, mint mondjuk a cementről. Képzeljék el, hogy hónapokkal a konfliktus után még mindig nem lehet bevinni cementet a gázai övezetbe, enélkül pedig nem tudják felépíteni a házakat. Úgy gondolom, hogy Európa minden tőle telhetőt megtesz humanitárius szinten is, hogy kezeljük a problémát nyomást gyakorlunk a civil szervezetekre, az ENSZ-re, nemzetközi partnerekre, hogy lépjünk fel a víz kérdés kezelésére a nemzetközi védelem területén, az élelmiszersegély területén. Az ezzel kapcsolatos finanszírozás évekig növekedett tulajdonképpen, a külügyi biztos és a fejlesztési biztos tényleg innovatív kell, hogy legyen ezen a területen, annak érdekében, hogy a különböző lyukakat betömhessük, bizonyos pénzeszközöket találjuk, hiszen a gázai jövezet európai segély nélkül mm, életképtelen. Ami pedig az emberi jogokat illeti, Úgy gondolom, hogy a legfontosabb emberi jog a fejlődő országokban az, hogy felvegyük a harcot az extrém mély szegénységgel. Ez a legfontosabb alapjog, tehát észszerű táplálékbiztosítása. Ezen túlmenően világos az is, hogy nagyon sok területen ugye megsértik az emberi jogokat, vagy állami szervek, vagy milíciák, mint például Kelet-Kongóban. Louis Michel és jó magam is jól ismerjük ezt a problémát, hatalmas brutalitás, nemi erőszak, mindennapos, ez nem csak az emberi jogok, itt nem csak az emberi jogok megsértéséről beszélünk, hanem egyszerűen nincsenek ott emberi jogok. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy költségvetési eszközökkel is tehetünk itt pozitív lépéseket, mind az emberi jogok, mind az alapjogok területén, illetve a projektek támogatásának eszközén keresztül is. Mindkét dolog nagyon fontos, hiszen hogyha a költségvetési támogatást konzekvensen visszük véghez, akkor talán még többet is el tudunk érni, hiszen akkor több eszköz áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy politikai párbeszédet folytassunk a fejlődő országokkal. Késznek kell azonban lenni erre, hogyha probléma van, ezzel akkor ezeket a kérdéseket meg kell vitatni. Pár hónappal ezelőtt felmerült probléma Ruandával kapcsolatban, Svédország és Hollandia, valamint az Egyesült Királyság is más véleményen volt. Úgy gondolom, hogy Ruandában igyekeztünk azonban felépni. Köszönöm szépen. Később majd folytathatja a választ. További kérdések következnek. Guy Michel, tessék. Can I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden idéznék az Európai Uniós szerződésből, a fejlesztésre és az együttműködésre vonatkozóan. Az Európai Unió és a tagállamok a kötelezettségvállalásokat teljesítik az ENSZ keretében, illetve más kompetens nemzetközi intézmények keretében. A 210-es cikkely egyes része, egyes cikkeje pedig kiegészíti ezt, az együttműködésre vonatkozóan. A biztos jelöltet kérdezem, milyen lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy a 282-es, illetve a 210-es cikkeinek valóban eleget tegyenek a tagállamok, illetve a 0,7%-os GNI támogatást is, hozzájárulást is valóban folyósítsák. Fogja -e a további támogatások folyósítását támogatnia, vagy sem? Uh, the floor is now for Mr. David Maria David Maria Sassoli úrja a szó. Miszerio, lei non Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr. Nem becsülte alá a környezet problémát, de egy kicsit talán pontosíthatnám még ezt a kérdést annak érdekében, hogy jól felkészülésünk a Kopenhágai klímakonferenciára. Gondolok itt a kibocsátás csökkentési tárgyalásokra nem lehetne -e esetleg az erdőírtás kérdését ide bevonni. Ez azt is jelenti, hogy a gazdag országok folyamatosan fel kell, hogy lépjenek a szegényebb országokkal együtt. Technológiába történő befektetésre van szükség, további befektetésekre van szükség a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében. Gondolok a szélenergiára, a széndiokszid tárolásra, milyen, milyen szándékkal van itt a bizottságnak ezen területén. A humanitárius segítség vonatkozásában nagyon örültem annak, hogy elmondta, hogy ez prioritást élvez. Én a magam részéről olasz vagyok, azt szeretném tudni, hogy mit gondol a menekültek visszafogadásáról, vagy visszajuttatásáról. Köszönöm. Köszönöm. Most Charles Gerens következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A második kérdésem épp úgy fontos. Ez pedig az európai politikák koherenciájával kapcsolatos. És Dehoft úrtól azt kérdezem, hogy mit tesz, hogyha a bizottság keretén belül a többi biztos nem lesz koherens, tehát nem lesz következetes a cselekedeteiben. És szeretném hogy ön tudjuk támogatni, de erre is kell gondolnunk. The floor is now. Köszönöm. Francesca Keller következik. Köszönöm szépen. A kapanhágai tárgyalásokat illeten, hogy fogja biztosítani, hogy az éghajlati célkütözéseket és a fejlesztési célokat is el tudják érni. Hogyan biztosítja azt, hogy az éghajlatváltozáshoz a biztosított összegek, azok kiegészítik az ODA-t. Most pedig a, tehát a hivatalos fejlesztési támogatás most a biztos 5 percben válaszol a kérdésekre. Ez a 0,7-es százalék cél célkitűzés. Nyilvánvalóan ez minden tagállamnak egy kihívás. Én egy olyan tagállamból származom, amely megpróbálja ezt a célkitűzést megvalósítani, de amikor a költségvetésről beszélünk, akkor újra felmerül ez a 0,7 százalék. És amikor gazdasági válság van, akkor nyilvánvalóan a GNP az lemegy, tehát akkor nem tudjuk ezt a, csökkenteni ezt az mennyiséget. Tehát az emberek mesterséges trükköket alkalmaznak, például adósságot leírnak azért, hogy ezt a 0,7%-ot elérjék. Azt hiszem, hogy a bizottságnak nagy, szoros figyelemmel kell követni ezeket a kérdéseket, és bizony újjal mutatni azokra az országokra, amelyek ezt teszik. Az Európai Bizottság ugyanakkor nem kötelezheti a tagállamokat hogy milyen feladatokat látsanak el. Ugyanakkor az Európai Parlament rámutathat ezekre a kérdésekre, és fontos ebben a szerepe. Kopenhágával kapcsolatban két kérdés merül fel. Először a kötelezettségvállalások, az emissziókat illetően, kibocsátásokat illetően, de épp olyan fontos kérdés, hogy ezt hogy fogják finanszírozni nem csak a fejlődő országokban, hanem a fej, fejlett országokban, hanem a fejlődő országokban is. Nyilvánvalóan, hogy a fejlett országoknak kell támogatni majd azokat a lépéseket, amelyeket a fejlődő országokban létrehozni. Itt évente 250-500 milliárd euróról van szó. Tehát nem tudom, hogy ezt az, minden évben hogy lehet ezt az összeget előteremteni. Ennek nagy része a kibocsátás keredelemből származik majd. Ugyanakkor a benyomásom az, hogy a fejlett világ úgy gondolkodik, hogy szeretne hogy zájárulni de nem lehet kétszer felhasználni a kibocsátás kereskedelmi összegeket. Tehát új ö, finanszírozási forrásokat kell találni ahhoz, hogy az ember a kötelezettségvállalásait teljesíthesse. Ezek a hatalmas összegek ugyanakkor a fejlődő országokban megfelelően kell, hogy felhasználásra kerüljenek. A jelenlegi támogatásokat is megfelelően kell felhasználni. Itt évente 800 millió euróról van szó. És itt háromszor akkora összegekről van szó. Tehát a felvevő kapacitása a fejlődő országoknak is probléma lesz. Nos, remélem, hogy az ön kérdése alapján nem történik meg a bizottságban az, amire gondolt. Azt hiszem ugyanis, hogy az egész bizottság tudatában van annak, hogy a fejlődési együttműködés, ez egy nagyon fontos politika Európa számára. És biztos vagyok benne, hogy a bizottságon belül is nagy lesz a szolidaritás ebben a kérdésben. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig következik az ötödik kérdéscsoport. Deva úr, öné a szó 30 másodpercben. Van egy híres mondás, hogy ne halat, hanem horgászbotot adjunk egy éhező országnak. Mit értünk mi a, a szegénység enyhétesén? Ez azt is jelentheti, hogy gazdagságot hozunk létre. A kérdésem tehát az, hogy milyen programja van özöknek erre a fejlődő országok szempontjából? Michel Strifler asszony következik. Oui, donc le consensus. Az európai konszenzust a humanitárius segélyrel közösen írta alá a három intézmény 2007. Eh, decemberben. Az érdekel, hogy ezt a konszenzust hogyan tudják meg konkrétan megvalósítani, azért, hogy a tevékenység területén, eh, tehát a, a eh, további finanszírozási eszközöknek a mozgósítása területén milyen lépéseket tesznek. Most pedig Nobel Neusser következik. Elnök asszony, Tegüst úr. Úgy értelmeztem a hozzászólását, hogy kész a humanitárius segítségnyújtás területén meglévő politikai örökségét átvállalni. Ami a klímaváltozás negatív hatásait illeti, ugye köztük van az élelmiszerárak ingadozása, valamint ugye megjelenik most a gazdaság és pénzügyi válság is, mint probléma. Milyen lehetőségeket lát a bizottság részéről arra, hogy további eszközöket folyosítsanak humanitárius segítségnyújtásra? Következik Charles Görönc úr. Nem, talán tévedek. Változás van. Ivo Vágel következik. Eh, gospod professzor, rád bi vam postavil Köszönöm szépen. A következő kérdés hadd tegyem fel. Hogy látja a lehetőséget arra, milyenek látja a lehetőséget arra, hogy az Afrikával folytatott együttműködés regionális dimenzióját erősítsük? CDU e és SZADEKA például. Ezekre gondolok. Mit kíván tenni például Darfur térségével? Merci. Köszönöm szépen. Sárgőrez kap megint szót. Nem, még nem, még csak. Befejeztük ezt a második kérdéskört. A biztos úré a szó 5 percben. Tessék. Um, Mr. Deva, I think you, you mentioned the... Deva úr, azt hiszem nagyon fontos dolgot említett meg, a jólét megteremtését a fejlődő országokban. Úgy gondolom, hogy a magánvállalkozásoknak is fontos szerepet kell játszani ebben, a magánvállalkozásnak. Nem csak közvetlen működőtőke befektetésekre gondolok, itt legyen az európai vagy amerikai cégek részéről. Arra is gondolok, hogy hogy lehet egy középosztályt kifejleszteni például ezekben az országokban. Látható, a világ más részein is nagyon fontos az, hogy megteremtsük a középosztály kialakulásának lehetőségét. Ehhez a mikrohitelek is, vagy nagyobb hitelek is fontos szerepet játszhatnak. A tulajdoni jogok kérdésének rendezés is fontos, ha ez a kérdés rendben van, csak akkor lehet ugye ennek megteremtéséről beszélni. A kereskedelmi segélyek is nagyon fontosak, az infrastruktúra, fontos szerepet játszik, hozzáférhetővé kell tenni a piacokat, hiszen hogyha van valakinek valami terméke, amit nem tud piacra juttatni, ez egy gyakran megjelenő probléma, akkor a termelékenységre sincs ez feltétlenül pozitív hatással. A nők szerepe is nagyon fontos ezen összefüggésben. Tény az, hogy a fejlődő országokban a gazdaság mozgatórugói a nők, lehetőséget kell biztosítani, hogy piacra helyezzék a termékeket. De l'aide humanitaire. A humanitárius segéd finanszírozását illetően valóban egyre nagyobb igény mutatkozik erre, hiszen egyre több válság van. Most mindegy, hogy emberi vagy természeti katasztrófáról van szó, meg kell állapodni megállapítanunk, hogy nem elegendő a költségvetésbe beállított összeg. Az Európai Unió költségvetése a legjelentősebb a világon, több mint 800 millióról van szó évente nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet az eljáráson javítani, és a különböző adományozók közötti együttműködést. Hiszen amikor humanitárius segélyről van szó, akkor a segélynek a hatékonyságán mindig lehet javítani. Tehát elsősorban ezt kell megvizsgálnunk az éghajlat vizsgálattal kapcsolatban feltett valaki egy kérdést, de e, nem tudom követni, hogy mikor, honnan jelentkezik valaki. Nos, tehát az éghajlat változással kapcsolatban a, e, megint csak a finanszírozás problémája nagyon nagy. Ugyanakkor a fejlődő országokban bizonyos régiókat különösen sújtja az éghajlatváltozás. Például a szigeteket. És azt hiszem, hogy az elkövetkezendő eh, években eh, egyre több ilyen jellegű problémát fogunk látni, és ezért további összegekre lesz szükség, hiszen több mint 300 millió embert sújthat ez a probléma az elkövetkező évtizedekben. Veg úr. Ami a regionális dimenziót illeti, úgy gondolom, hogy ez a jövő dimenziója. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a regionális együttműködés nem olyan egyszerű. Ha megnézzük a különböző afrikai regionális csoportosulásokat, sok az átfedés, több ország, több regionális szervnek is a tagja. Latin Amerika fejlettebb, illetve Ázsia fejlettebb régióiban is okoz ez a probléma, ez a, a tény problémákat. Az európai fejlesztési együttműködés számára azonban nagyon fontos a regionális együttműködés, a jelenlegi fejlesztési alapban 2,8 milliárd euró szerepel ez ügyben. Hosszú utat kell még megjárnunk annak érdekében, hogy ezen a területen eredményeket érhessünk el. A regionális együttműködésnek van egy további előnye is. Lehet, hogy előbb-utóbb politikai problémákra is megoldást találunk, illetve ezek elkerülhetővé válhatnak. Nagyon sok határ Afrikában a vonalzóval került meghúzásra. A konfliktusok megoldása érdekéből is jó lehet, hogyha regionális együttműködés van. Következő kérdéskört kezdjük. Az INTA részéről 45 másodperces hozzászólás következik. Elnök asszony, biztos úr, a bizottság azt mondja, hogy 200 millió eurót fordítanak a kereskedelem segítésére. De ezek mely költségvetési sorból tár, származnak? Vagy most a tanács lépett kép Nos, a, a, az, a mi részünkről további igényekkel léptünk föl, de semmit sem hallunk ezekről. A fejlődő országoknak a kereskedelmi politikáját illetően az szolgálatai hogy fognak közreműködni, hogy ehhez a programhoz több információt szolgáltassanak. Elnök, köszönöm szépen. Helmet Scholz, 45 másodpercben. Herr Kommissar, wir biztos úr. A költségvetési tárgyalások zajlanak jelenleg, ugye rövid ideig szól az ön megbizatása, milyen intézkedéseket kíván foganatosítani, például az Aid for Trade területén, hiszen nem új pénzek újraelosztásáról van itt szó, hanem új pénzeszközökről, nem tudom, hogy tudná az Európai Parlamentre nek tájékoztatásul pontos időpontokat, határidőket adni, hogy hogyan és mint kerülnek ezek a pénzeszközök felhasználásra, illetve rendelkezésre bocsátásra. Elnök, biztos jelölt a szó a két kérdés megválaszolására. Thank you very much. Um, we, yeah, y a le Igen, nyilvánvalóan felmerül az a probléma, hogy eh, hogyan használják fel az összegeket. Eh, a parlament mindig is azt mondta, hogy a költségvetésbe is vegyük be eh, ezeket az összegeket, hiszen az Európai Unió költi őket, ez az ERFA pénzekről van szó, és nyilvánvalóan újraelosztásra van szükség és az Európai Parlamentnek kell ragaszkodni hozzá, hogy ez az alap, tehát az Európai Fejlesztési Alap, az a költségvetés részét képezze. Én magam is ö, támogatom ezt a gondolatot. Az Aid for Trade-del kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy jelentős összegek állnak rendelkezésre, hiszen ez sokkal fontosabb, mint a nemzetközi kereskedelmi tarifák. Tudom, hogy ez nem új pénz, hanem a jelenlegi pénzügyi hiányosságoknak a, az eredménye, és nem tudom ezt, hogy hogy tudom megváltoztatni. A lényeg az, hogy ez a, az összeg rendelkezésre áll, és elegendő jó programok álljanak rendelkezésre, amelyek megfelelnek ezeknek az összegeknek. De új pénzügyi finanszírozási mechanizmus létrehozása nem tűnik számomra elég realista megoldásnak, hiszen ez az, a fejlesztési alapnak része, és mm, a lényeg az, hogy ezt ki lehessen fizetni. Thank you. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a hetedik fordulót kezdjük meg, kérdések fordulóját a szakbizottság részéről. Uh, Judith Sangantinnek adom meg a szót a zöldektől. Started with a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy idézettel kezdte, hogyha nem szolidaritás vezére bennünket, akkor legalább a saját érdekünk haj, hajtson. Azzal, hogy nyomást gyakorlunk az Ákácsi országokra a szerződések aláírásában, ezzel alássuk saját hitelességünket, illetve a szabad kereskedelmi megállapodásokat, hiszen egyenlőtenek a partnerek. Véleménye szerint a szolidaritás, illetve a saját érdek hogyan kapcsolódik a millenniumi fejlesztési célokhoz, amennyiben a kereskedelem alássa ezeket a kérdéseket. Elnök, Filip Kaszmerek úrnak adom meg a szót. Chciałbym wrócić do kwestii wzrostu e, ODA. Visszatér, fontos, hogy visszatérjünk e, megfelelő növekedéshez. Ugye nem csak a 7 e, százalékos támogatási mérték kerül itt veszélyeztetésre, hanem sok tagállam már a 0,35-öt sem tudja vállalni. nem csak azok az országok, ahol még gazdasági növekedés van, ott lesz probléma, hanem minden országban. Az Európai Bizottság hogy tudna nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy betartsák a kötelezettségeiket? Ez több tagállamra is vonatkozik. Mr. Michael Cashman has the floor. Michael Cashman, yes. Thank you, Commissioner Designate. And, um... Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a biztos jelöltnek az eddigi válaszokhoz. Engem az emberi jogok és a kisebbségi jogok érdekelnek. Különösen szeretném tudni, hogy a leszbikusok és a homoszexuálisok jogait hogyan fogja megvédeni a támadásoktól, illetve a nők jogaiért hogyan fog kiállni, különösen a szexuális és a reproduktív jogokra gondolok. Köszönöm. Elnök, Sárköven úri a szó. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utolsó kérdésem a tudományos alappal kapcsolatos, amely a fejlesztési együttműködési politikának alapul szolgál. Ön szerint ez elegendő tudományos alap-e? Mr. de Gucht. De Gucht úr a szó. Öt percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérlelhetetlenül folynak a dolgok. Szágentini asszony, ami az önkérdését illeti, nem gondolom, hogy itt csak szabadkereskedelmi megállapodásokról van szó, hiszen az előző megállapodások kapcsán ellentmondásba kerültünk. A gazdasági partnerségi megállapodások területén a fejlődő, illetve a fejlett országok számára is rendkívül fontos, hogy a, a WTO-val közös megállapodásra jussunk, és természetesen tiszteletben kell tartani az intézmény szabályait. Nem kérem öntől, hogy értsen egyet velem, csak a véleményemnek adok hangot. Úgy gondolom, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások igazságos javaslatot képeznek az LKC országok felé, illetve a felüldő országok számára. Természetesen érthető, hogy bizonyos országok részéről ez kiigazítást jelent, ez pedig időt vesz majd igényben. Vannak időszakos megállapodások, és ezt jóvá is hagyja a WTO. Véleményem szerint egyetlen egy kiút van ebből a kérdésből, ez pedig az, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokat megfelelően kell súlyozni, illetve a regionális együttműködéssel összhangba kell hozni. Kacsmerek úr, remélem megfelelően ejtettem ki a nevét, valóban vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják tiszteletben tartani kötelezettségvállalásukat. És itt nem csak az Európai Bizottságról van szó, hanem az Európai Parlamentről is, az Európai Parlamentnek is állást kell foglalnia ebben a kérdésben, hiszen azok a tagállamok, amelyek nem tartják tiszteletben kötelezettségvállalásaikat, ezek a tagállamok önök között is jelen vannak, önök a képviselői ezeknek az országoknak, így úgy érzem, hogy ez kiváló fórum, az Európai Parlament kiváló fórum arra, hogy erről a kérdésről beszéljünk. a következő években sokkal nagyobb áldozatvállalásra lesz szükség, nem hogy az eddigi kötelezettségvállalások teljesítésére. Cashman úr, az önkérdésére válaszolva el kell, hogy mondjam, hogy a leszbikusok, illetve homoszexuális férfiakkal kapcsolatos problémákat, például ugye Burgundiban találkoztunk ilyen problémákkal, nagyon súlyosak. A belga kormány nevében felszólaltam még miniszterként a Bundi elnökkel, felvettem a kapcsolatot ebben a kérdésben. Ruandában is hasonló problémákkal állunk szemben. Itt ugye új jogszabályt tervez a parlament, ez most van folyamatban egy maximum három éves börtönbüntetéssel sújtják az elkövetőket. Ebben a témában a ruandai elnöknek levelet írtam, Kagami úrnak, és arra kértem, hogy fordítson különös figyelmet erre a kérdésre, illetve figyeljen oda arra, hogy valóban eredményeket produkáljon majd ez a jogszabály. Ugyanez vonatkozik a szexuális, illetve reproduktív jogokra. Természetesen ez, ennek is nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk, a nők érdekért ki kell állnunk. Itt is aggasztó fejlemények nek vagyunk tanúi, és azt hiszem, hogy a következő években ezt figyelemmel kell majd követni. A fejlesztési politikát illetően, tehát hogy a tudományos alapok meg e, elegendők-e, az az benyomásom, hogy létezik ez a tudományos alap, de nem vagyok meggyőződve arról, hogyan is fogalmazzak, hogy hogy a fejlesztési együttműködés valóban tudja, hogy mi történik a, tudományos világban. Ezért a bizottság egy kimerítő jelentést kért arról, hogy mik az okai annak, hogy a fejlődő országokban miért olyan rossz a kormányzás. Nagyon sok jelentés készül, de ezek késve jelennek meg, akár csak a többi politika területén. Tehát késve a tudományos világ publikációihoz képest, tehát a kettőt jobban kell egymáshoz igazgítani. Megkezdjük a nyolcadik kérdéskört. Éva Zaniki asszony, önél szó. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony. Biztos úr, a nemzetközi együttműködés keretein belül a helyzet az, hogy azok, akik a helyszínen tevékenykednek, civil szervezetek, helyi egyesületek, decentralizált helyek nagyon fontos forrást jelentenek, hiszen ők jelentik, ők, ők ismerik a helyzetet a helyszínen. A kérdés az, hogy a bizottság ezekkel a szereplőkkel szemben hogy kíván eljárni, hogy kívánja kiválasztani a partnereit, akiknek ugye az eszközöket is eljelent juttatni. Ami pedig az illegális bevándorlók visszajuttatását illeti, nagyon sajnálatos az olasz kormány részéről, vagy Olaszország részéről az, hogy nekünk kell minden menekültet felvenni, ez nem lehet, erről is beszélnünk kell majd. Köszönöm. Patrice Tirolian úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ultraperifériát, tehát a nagyon szélső kerületeken lévő országokkal való együttműködés nagyon fontos kérdés nagyon fontos, hogy bizonyos területeken együttműködjünk ezekkel az országokkal, és Európa erre figyeljen. Különböző munkákat lehet végezni Például a karib-tengeri országoknak a példáját figyelembe lehetne venni, vagy pedig az atlanti óceáni zónákban lévő országoknak a, a példáját az AKC országokkal és az Európai Unió országaival együtt kell működni a regionális fejlesztési alap területén. Sajnos le kell állítanom. Most úr következik. Thank you, President. Um, I, I want to come back to a point which was raised earlier, which... Köszönöm szépen. Egy korábbi kérdést szeretnék ismét fölvetni, erre már részben kaptunk választ. Ez pedig a föld tulajdon kérdése. A 19. század végén, illetve közepén nagyon súlyos éhínség sújtotta Írországot, és Írországnak az a része állt talpra gyorsan, ahol ahol kisebb földtulajdont osztottak ki, illetve adták vissza az eredeti kezekbe. A kérdésem az, hogy fontos, illetve megállapításom, hogy fontos beszélni ezekről a kérdésekről, illetve a mikrotőke generálásában segítséget nyújtani az embereknek. Kérdésem pedig az, hogy a bizottság mennyiben kívánja ezt a kérdést prioritásként kezelni, illetve segítséget nyújtani. Thank you. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Korina Krete asszonyi a szó. Um, Köszönöm szépen. Beszélt a humanitárius munkásokról, akik életüket vesztették munkájuk során. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy hogy lehetne kialakítani a nemzetközi humanitárius jogot úgy, hogy a sebezhető lakossághoz biztosítsuk megfelelő biztonságban a hozzáférést, és a segélyszervezetek munkatársai is kellő biztonságban érezhessék magukat. Hogy gondolja, hogy, hogy erősíthetjük azt a mechanizmust, hogy a pénz eljusson a célzottakhoz, a cél személyekhez? több milliárdot vagy több millió eurót adunk az afrikai gazdáknak, mit tudunk ezzel tenni? úr, az Panie komisarzu, w, niektórych krajach członkowskich Unii, szczególnie w tych z krótszym stażem. Az Unió több tagállama nincs megfelelő intézmény, infrastruktúra, a fejlesztési segítségnyújtásra, gondolok itt különösen az új tagállamokra, megfelelő parlamenti ellenőrzés és szervek nincsenek meg felkéri-e biztosként ezeket az országokat arra, hogy az intézményi kereteket megerősítsék, annak érdekében, hogy az európai politikából teljes mértékben kivessék a részüket? Mr. Commissioner Designet, you have six... 6 percben és 15 másodpercben válaszolhat biztos jelölt úr. Köszönöm szépen. Amikor a civil szervezetekről, nem kormányszervekről van szó, akkor fel kell ismernünk, hogy az NGO-k azok a humanitárius segély nyújtásában egy fontos lánc eh, szerepét játszik. Ugyanis állami szereplők eh, nincsenek, akik eh, a humanitárius segélyeket törődjenek. És az állami szereplők, azok vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal emberei. Tehát ezért ott a gyakorlatban nem tudnak megfelelően cselekedni. Tehát a civil szervezetek a fejlesztési egyetműködésben nagyon fontos szerepet játszhatnak, és felhasználhatják ezt a 20 millió, 220 millió eurót nagyon, a projektek ezreit kapjuk, és nagyon nehéz munka a megfelelő projekteket kiválasztani, hiszen gyakran egészen kicsik ezek a projektek. Tehát ezért kell összeülni a civil szervezetekkel, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy lehet a költségeknek, a rezsinek a költségeit törte, csökkenteni, vagy legalábbis határok között tartani, korlátok között tartani. Mert egyelőre ez nem megfelelően történik. Tirlan úr amikor az ö, legszélsőbb vidékekről van szó, tehát a perem vidékekről, akkor igazából nem a fejlesztési együttműködési biztos kell megkérdezni. Ugyanakkor annyit azért elmondhatok, hogy a, a tengeren túli területeken, ahogy a franciák hívják, hívják őket a domtom, ezek a területek nagyon gyakran nehéz földrajzi helyzetben vannak, és az éghajlatváltozás különösen sújtja őket. Ezért nagyon fontos, hogy a fejlesztési alap, vagy a regionális fejlesztési alap jobban alkalmazkodjon ezeknek a területeknek a fel körülményeihez. Persze ez nem egy könnyű feladat, hiszen láttuk már, hogy bizonyos kísérletek, amikor a föld felosztásáról volt szó, volt szó például a Zimbabvében, az katasztrófához vezetett. Nagyon fontos, hogy először is felismerjük a már létező jogokat, a, tehát az embereknek a, a földtulajdon jogát, ami meg létezik, de nem ismerték el. Tehát ez az elismerés lehetővé tenné azt számukra, hogy pénzt kölcsönöznek, és elkezdjék a vállalkozást. Tehát nyilvánvaló, hogy az embereknek a tulajdonjogát biztosítani kell, hogy önellátóak legyenek. De politikai szempontból ez nem egy könnyű feladat és ez visszavisz bennünket Görenz úr kérdéséhez, hogy további több tudományos érvekre van szükség, hogy hogy lehet ezt igazságos módon elvégezni. Láthattuk Európában is, hogy a tulajdonjogok nem könnyek, amikor el akarják osztani őket. Például a berlini fal leomlása után ez nagy problémákat okozott és ez e még ennél is nehezebb a fejlődő országokban, de szükség van rá, hogyha fejleszteni akarjuk ezeket az országokat. És Na most akkor nézzük a humanitárius segély kérdését. Meglepő, hogy 122-en haltak meg a humanitárius segély területén dolgozó munkatársak közül. Ezt a problémát csak úgy lehet megadni, hogyha biztosítjuk a, ezeknek a dolgozóknak a pártatlanságát. Nem szabad őket a politikai stratégiák bábjává tenni, hiszen akkor nagyon sérülékenyé válnak. Ugyanakkor nagyon fontos, a megfelelő védelmet is biztosítani nekik. Darfurban több baleset is történt, és nyilvánvaló, hogyha katonai csapatok jelen vannak, akkor hatékonyabb lenne a munkájuk, tehát el lehetett volna kerülni ezt a problémát. Tehát szükség van arra, hogy megfelelően védjük őket, ugyanakkor teljesen függetleneknek kell lenniük, mert hogyha nem függetlenek, akkor veszélyben vannak. Ezt látjuk a Nemzetközi Vörös Kereszttel kapcsolatban is, hogyha nem függetlenek, nem pártlanok, akkor baj, problémákat okoz. Kacsmerek úr kérdésére válaszként azt mondanám, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nem áll rendelkezésre az intézményi infrastruktúra arra, hogy a fejlesztési együttműködést elindítsák. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, ezért hasznos lenne, hogyha az új tagállamoknak segítenénk, hogy ezt az infrastruktúrát létrehozzák de ezt az infrastruktúrát úgy kell felállítani, hogy ne kerüljön annyiba, mint a régi tagállamokban. Tehát az új tagállamok infrastruktúráját Európára kell koncentrálni hiszen Európának kell a fejlesztési együttműködésben a legfontosabb szereplőnek lenni. Köszönöm szépen, és most pedig az utolsó kérdéskör következik. Miguel Mártinez úr fogja megkezdeni az első kérdéssel. Tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelölt úr. Tudni szeretném, hogy az Afrikai Unióval tárgyal el már a következő csúcs találkozót illetően, ugye ez egy éven belül megrendezésre kerül, és eh, ennek keretében a finanszírozás kérdésével foglalkoznunk kell különösen az EU és Afrika közös stratégiáról van szó. Ezt jelenleg az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozzuk. Természetesen a közös stratégia elfogadásakor már leosztottak voltak a pénzforrások az EFA keretén belül. Ön idézte az elődjét, de az elnök leállítja. Frau Vorsitzende, Herr äh, Elnök biztos úr, a belga sajtóban azt mondta, hogy az Európai Unió intézményi egyensúlyát äh, újra helyre kívánja állítani. A bizottság äh, kezdeményezési hiányosságaira utalt itt a tanácshoz képest. Hogy képzeli ön ezt a jövőben, és az Európai Parlamenttel például a kapcsolatra ez milyen hatással lehet majd? Köszönöm. The floor is now for... Elnök asszony. Veronique de Kaiser asszonynak adom meg a szót. Oui, monsieur de Gucht. Biztos jelölt úr, ön legendásan ismert arról, hogy tudja, hogy mások mit mondtak. Amikor érzékeny kérdésekkel foglalkozik, mint az irányítás, kormányzás és a korrupció, milyen biztosítékot tud adni az, arra, hogy itt nem lépnek túlzásba. Axera. Fizas Axera következik. Mikro. Mikro. En su exposición ha comentado. Nos. Elmondta, hogy az egyik prioritása az, hogy a gazdasági válság negatív hatásaival a fejlődő országban felvegye a harcot. Röviden jól lenne össze tudná foglalni azt, hogy a bizottság milyen intézkedéseket kíván foglalatosítani ezen a területen, és milyen költségvetési fedezete ezeknek a dolgoknak. Um, as we are not... Uh... Elnök nincs túl nagy csúszás időben. Még egy kérdés következik. Elina Cseháros asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Michel úr azt mondta, hogy tulajdonjogi problémák vannak, és ezek vezetnek megosztáshoz. Az én országomban ezek a problémák több ezer embert elűztek. Az Európai Unió részéről és az Egyesült Államokban is vannak olyan foglalkozások, amelyek vonzák az embereket, és ezért alulfejlettek az afrikai országok. Most akkor befejeztük a kérdéseket, de talán én is feltehetek egyet a biztos jelölt úrnak. Hallottuk mindenkitől, hogy milyen aggasztó az a helyzet, hogy a szükségletek és a források között milyen nagy a szakadék, és hogy milyen feladatok állnak előttünk. Milyen, mi a szándéka a fejlődő országok saját forrásait illetően? Hogyan lehet segíteni, hogy a fejlődő országok megtartsák a saját forrásokat, forrásaikat, és hogy javítsanak a bevételeiken. Now the commissioner has six... 6 percben és 15 másodpercben válaszolhat a biztos. Martinez úr. az afrikai-európai csúcsot érintette, október 15-én fog megtörténni az Európai Unió, az Európai Bizottság és az Afrikai Unió trojkája ül össze Addis Abebában, ha jól tudom. Az adminisztráció most készíti elő ezt a csúcs találkozót, találkozót és a nyolc kulcs, koráb, kulcsterületet, amelyet korábban meghatároztak, vizsgálja meg, hogy milyen erőlerépés történt. Az intézményi egyensúlyt illető kérdéssel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy az Európai Unió jól teszi, hogyha mindegyik intézményt ráveszi arra, hogy a szerepét teljesítse. A bizottság kezdeményez és jogalkotási javaslatokat tesz. És szerintem ezt a kezdeményezési jogot nem szabad, hogy kiengedje a kezéből. Az Európai Parlament pedig együttműködik a tanácssal azért, hogy egy kétkamarás parlamenti rendszernek a két kamarája legyen. Tehát az Európai Parlament az Európai Bizottságnak az ellentétpárja, ugyanakkor az Európai Bizottságnak és a parlamentnek partnereknek kell lenni, hiszen per definíció nem mindkét intézménynek kell megvalósítani a szerződéseket. Tehát akár csak az Európai Bizottság, az Európai Parlament azt a szerepet kell, hogy teljesítse, amelyet a szerződés meghatározott számára. Ennek nincsen alternatívája. Nos, volt egy másik kérdés is. Önt megelégedéssel tölti el, hogy én tudom, hogy mások mit mondanak, de fél a diplomáciai következményeitől. Nos, hát amikor az ember az igazat mondja, akkor a fejére üthetnek, tehát reagálnak mások, és amikor öt évig külügyminiszter voltam, egyszer Kabila elnök úrral megtörtént egy ilyen eset, és mielőtt Kinsaszában világosan megfogalmaztam volna a véleményemet, egy négy szem közt finoman is kötöz, közöltem már ezeket vele. Nos, akkor a, a következő kérdéssel kapcsolatban a sürgős helyzetekre, a válság eredményeként létrejövő helyzetekre 500 millió e, eurót biztosítunk 2010-ben, és különleges jogokat biztosítunk ezeknek a e, lehívására a Glen eagles e, konferencia következtetései alapján. De a pénzügyi forrásokat illetően vannak olyan államok, amelyeknek szüksége van ezekre, hogy megfelelően tudjanak működni a gazdasági válság idejében. Hogyha megvizsgáljuk a fejlődési, fejlesztési, együttműködési alapokat, akkor világosan látható, hogy két fő vonulat van. Van a fejlesztési támogatás, és ennek kétszerese olyan összeg, amelyre szükség van, hogy maguk az országok generáljanak alapokat, tehát az ő kapacitásokat kell növelni. És ezt a területet jobban meg kell vizsgálni, tehát azt, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a fejlődő országoknak nagyobb legyen a fiskális kapacitása. és hogyan oldhatjuk meg a korrupciót, vagy visszaszoríthassuk észszerű szintekre. És hogy megfelelő adókat vessenek ki a fejlődő országokban. Hogyha megvizsgáljuk a sörnek az adózását, akkor először láthatjuk, hogy a volumenét adóztatták meg. Afrikában a forrásnál kell adóztatni, hiszen így lehet az adókapacitását növelni egy-egy országnak azért, hogy tovább fejlődhessenek. És nagyon örülnék annak, hogyha a bizottsággal együtt megvizsgálhatnánk azt, hogy hogyan tudjuk segíteni az országokat ezekben a kérdésekben. Itt Ciprusról nem akarok beszélni, nem hiszem, hogy ez az én területemhez tartozik, de ugye beszéltünk az agyelszívásról, és valóban nem érdemes pénzösszegeket költeni a fejlődő országokban emberek képzésére, hogyha utána aztán Európába jönnek, hiszen Európában vannak jól képzett emberek, tehát következetesnek kell lenni a politikánkban. Köszönök mindenkinek a részvételt ebben az eszmecserében. De mielőtt lezárnám a vitát, újra megadom a szót a biztos jelölt úrnak, hogyha óhajtja, hogy a következtetéseket levonja. 3 minutes environ. 3 percben. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Megpróbáltam ebben az időben válaszolni a kérdésekre. Természetesen másfél órában lehetetlen minden kérdéssel foglalkozni, minden olyan kérdéssel, amelyekkel ön is, is foglalkoznak. De én rendelkezésre állok az elkövetkezendő ö, hónapokban is, amikor önök úgy ö, döntenek, hogy jöjjek el újból a bizottsághoz. És nyilván, hogyha Európában vagyok, vagy Belgiumban, ö, hiszen akkor mindig örömmel veszek részt az önök munkájában a honfitársam feltette nekem a kérdést az elején, hogy komolyan fogom-e végezni a munkámat. Igen, komolyan fogom végezni a munkámat, hiszen mindegy, és ezt tettem, amikor politikai feladatok hárultak rám. És azt hiszem, hogy négy hónap alatt is lehetséges bizonyos kérdéseket előrébb vinni. És előkészíteni a bizottságnak a e, fejlesztési politikáját. E, a következő bizottságnak a munkáját készítjük ezzel elő, hiszen ez nagyon fontos feladata lesz az elkövetkezendő bizottságnak is, hiszen jelentős e, finanszírozási és más döntéseket kell hozni E, például az éghajlatváltozás e, problémáira, és nyilvánvaló, hogy a fejlődő országoknak is fenntartható módon kell a gazdasági fejlődését segíteni. Az is világos, hogy a gazdasági válság és az azt követő gazdasági növekedés, amely nyilván alacsonyabb lesz, mint korábban, és milyen következményei lesznek ennek a fejlődő országokra. Mindez nagyon sok kihívás, épp ezért próbálom meg felkészíteni a bizottságot a fejlesztési együttműködés területén ezekre. Köszönöm szépen. Mm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, eh, biztos jelölt úr, eh, a válaszait, amelyek eh, mindig is odaillőek voltak, és megfelelőek. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz időszak elé nézünk a fejlesztés területén, hiszen a világ még sosem nézett szembe ilyen kihívásokkal. Az éghajlatváltozásnak a problémái, látja, hogy nem csak 20%-ról csökkentésről van szó, hanem 80%-ról a két foka való csökkentési célja is már túllépett, tehát nagyon fontos kérdéseket kell megoldanunk. És ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság elfogadja eh, az intenzív együttműködést a eh, bizottságunk és a biztos jelölt között az elkövetkezendő években. Most le kell zárnunk ezt az ülést. Köszönöm szépen, hogy a képviselők legtöbbje tiszteletben tartotta az időt és most sietnünk kell, mert a koordinátorok ülése következik. Épp ezért bezárom most, berekeztem ezt az ülést. Köszönöm.